Ja, damit steigen wir in die. Entschuldigung. So, jetzt wollen wir es erstmal leise stellen. Damit steigen wir in die Tagesordnung ein. Akkor kezdjük el a napi rendünket. Az előadó egy kicsit később csatlakozik hozzánk, ezért a számvevőszéggel kezdjük, meg is adom önnek a szót. Thank you very much, Madam President. Elnök asszony, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az alapvető kérdés, amivel ma foglalkozunk, az az, hogy megszületnek-e az eredmények, vagy sem. Az Európai Számvevőszék jelentéstevőjeként a 2017 per 18-as jelentés szerzőjeként az Egységes Európai Égbort címen a kezdeményezés célja hogy a légiforgalom kezelést hatékonyabbá tegyük. Bizonyos kompetenciákat a kormányközi gyakorlatból áthelyeztünk az Európai Uniós keretekbe. A kezdeményezést hivatalosan 2004-ben indították el az EU szabályok értelmében, és ma a modernizációs program az egységes európai égbolt Season projekt keretében. A, a légiforgalom irányítás biztonságának és teljesítményének javítása magas szintű célokat követ 2005 óta, ez a bázisév. A képességek meghar- megháromszorozása, a költségek és a környezeti károk csökkentése 10%-kal, ugyanakkor a biztonság növelése ugyanúgy 10%-kal. A pénzügyi csomag 2004-20 között várhatóan 3,8 milliárd euró lesz. A megosztás, a fejlesztés és a beindítási szakasz 1,3 milliárd euró, illetve 2,5 milliárd euró. Az auditot hogyan folytattuk? Kérdéseket fogunk feltenni, például igazol, beigazolódott-e az egységes európai égbolt kezdeményezés a komponensei megfelelnek-e a funkcionális légtérblokkoknak, a díjkiszabási módszereknek, és a Cezár projekt eredményese. A hatékonyabb, sikerült egy hatékonyabb európai légtér irányítást bevezetni. A jelenlegi audit a számvevőszék előtt van. A több európai testületet lámogatunk, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, Svédország és az Egyesült Királyság, és különböző operatív és ágazati érintetteket. Mi az eredmény? Úgy véljük, hogy az egységes európai égbolt kezdeményezés igazolható, hiszen az európai légiforgalom irányítást nemzeti monopóliumok jellemezték, és az ágazat töredezett volt. Úgy érezzük, hogy a, a különböző intézkedések kell sikerül azokat a hiányosságokat áthidalni, amelyeket meghatároztunk. De a célokat az ágazat növekedésének lassulásával és a közlekedés iránti igény csökkenésének időszakában hozták, és ezért a, magas, a 2005-ben meghatározott magas szintű célkitűzések bizonyos esetekben irrelevánsak a kapacitás megháromszorozása szempontjából. A díjkiszabásos rendszer hatékonyságát és hatékonyságot és átláthatóságot szolgál a szolgáltatóknál, az AMSP-knél. De mégis az elvárások nem minden szempontból teljesültek, és az elvárások a 2013-as bázisévhez képest emelkedtek. A légtér felhasználók száma és a légtér használat volumene 2011 és 16 között 4%-kal növekedett. Ez az Európai Uniós csökkentési célnak nem felel meg. A teljesítmény célok meghatározásának folyamata lassú és bonyolult. A közlekedés növekedésének lassulása a teljesítményi rendszert is befolyásolja. A legfőbb eszköz a fragmentálódás problémájának megoldására a funkcionális légtérblokkok kialakítása, a szolgáltatás, a légtérirányítás és a technikai berendezések beszerzése volt. Az együttműködés a, a, kül, a szomszédos államok érintetjei között szintén jó önmagában, de nem az, ami az eredeti szándékot ö, lett volna. A nemzeti felügyeleti hatóságok munkáját akadályozza az, hogy nem mindig érzik a függetlenségüket. Bizonyos esetekben az NSA-tól sem függetlenek, és nem tudják felügyeleti szerepüket elkölteni. A Cezár projekttel kapcsolatban úgy látjuk, hogy a közös technológiai terv kidolgozása fontos lenne, a fejlesztési szakaszt azonban akadályozza az igen széttöredezett K plusz F környezet. A Cezár, mint közös vállalkozás, a technológiai és az operatív fejlődési csomagot valóban ösztönözte, több megoldást hozott. Mégis az Európai Unió szerepe e projektben az eredeti indulás óta nagyon sokat változott, mind a pénzügyi léptékeket, mind pedig a célokat tekintve. Megfigyeltük azt is, hogy 2016 óta az úgynevezett mesterterv végrehajtása a Cezár eh, célokat nem tudta teljesíteni, ezért 2035-re tolták ki a Cezár végrehajtásának határidejét, a kettő, eredeti 2020-as helyett. Nézzük az alá, ajánlásainkat. A, hiányos, a, a hiányosságok tükrében kértük az Európai Bizottságot arra, hogy tekintse át az egységes európai égbolt magas szintű célkitűzéseit, hogy megfelelő ambiciózusak legyenek teljesítő képességek a célok pedig fejelje, fele, feje, feleljenek meg a teljesítmény céloknak. A bizottságnak biztosítani kell a funkcionális légtérblokkok többletértékét, és elemézni kell a fragmentáció megszüntetése érdekében a lehetőségeket. A felügyeleti testületeknek teljes mértékben függetleneknek kell lenni a feladatuk elvégzéséhez. A tagállamoknak biztosítani kell, hogy ezek valóban megfelelő forrással ellátott és valóban független szervek legyenek. A teljesítményrendszerrel kapcsolatban fontos, hogy a, a teljesítménytervek jóváhagyási folyamatát karcsúsítsuk, és a díszabási rendszer megfelelő, megfelelő kiterjesztésű legyen. Me, bizonyos indikátorok megfelelőségét is ellenőrizni kell, amennyiben szükséges módosítani. Ami az EU légiforgalom irányítás támogatását illeti, 2025-ig való kiterjesztését még igazolni kell. Meg kell vizsgálni, hogy a Cezár átmeneti mandátumával képes-e a hosszú távú K plusz F-et kezelni. A beszámoltathatóság is fontos, ennek érdekében a bizottságnak egyértelmű költséget kell allokálnia a mestertervhez, és ellenőriznie, hogy a mérföldkövek a K plusz F megoldással segíteni lehet a, a, a fragmentáción, még a rendkívül erős versenykörnyezetben is az Egységes Európai Jégbolt kezdeményezés a valóban megoldható, ha egységes európai jégboltot sikerül a valóságban is kialakítanunk. Köszönöm szépen, és ha megengedik, akkor át szeretném még adni a szót a kollégámnak, hogy néhány ábrát is bemutassuk. Köszönöm szépen. Ja, danke, Herr Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm szépen, Malero úr! a az egységességboltra vonatkozó külön jelentésről akkor meghallgatjuk. Köszönöm szépen a meghívót, és köszönöm a kezdeményezését a bizottságnak a mai találkozóra. A prezentációnkat néhány dián szeretnénk bemutatni, ha mindent nem is tudjuk bemutatni, hiszen néhány részletet már Pufan úr elmondott. Néhány kulcsfontosságú mondani valót szeretnék megosztani önöknek, ami hasznos lehet a vitánk szempontjából. Tehát eh, rátérhetnénk ezekre. Az első üzenet vagy mondandó, amit eh, szeretnék bemutatni, a fragmentálódás, a széttagoltságra vonatkozik. Tehát látható, hogy az évtizedek óta ez jellemzi Európában a légi forgalom irányítást, kezelést. Az Eurocontrol keretében, illetve később az egységes égbolt kezdeményezés keretében már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, de egyelőre még mindig széttagolt a légtér, a szolgáltatás nyújtás, a technológia szintjén, az infrastruktúra szintjén. Tehát az ATM minden, mindezen dimenziói gyakorlatilag nem az operatív a működési követelmények határozzák meg, hanem az ország határok. Tehát ebből a szempontból nem beszélhetünk egységes égboltról. Egy további mondandóm a workshop számára a mi audit munkánk köre az egységes égbolt keret számos jogi eszköz tartalmaz, és a, ezek közül konkrét elemeket vizsgáltunk meg, így például a díszabást és a funkcionális légtérblokkokat. A projektek kialakítási és tervezési szakaszát vizsgáltuk, és nem a megvalósítást, ami jelenleg folyamatban van, és a Cezár telepítésére vonatkozó auditról is szeretnék majd szólni néhány szót, de ezt majd a jövő év elején fogjuk elvégezni, 2019 első negyedévében a terveink szerint. következő üzenet, és most itt átugornék néhány ábrát, hiszen Pufan úr már szólt arról például, hogy az egységes égbolt maximálisan indokolt, különös tekintettel a jelenlegi szétagoltságra. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kezdeményezés mennyiségi céljai elmaradnak az elvárásoktól. 2013-ban a forgalom alacsony szintre csökkent, majd ezután ismét emelkedett, és jelenleg is ennek vagyunk szemtanúi. A vizsgált adatok szerint a helyzet tovább romlott 2017-ben és 2018-ban. Úgy gondoljuk, hogy ez részben annak köszönhető, hogy igazából ezt a széttagoltságot nem sikerült felszámolnunk. Ugyan van együttműködés szomszédos tagállamok között, de ezek nem eredményeztek, nem, nem eredményezték a széttagoltság megszűnését. Az infrastruktúra, amire a forgalomirányítás épül, széttagolt, épp úgy, mint a technológiák az egyes tagállamok között. Úgyhogy ennek alapján néhány ajánlást fogalmaztunk meg a jelentésünkben. A második ajánlásunk a funkcionális légtérblokkokra vonatkozik. Itt megvizsgáltuk, hogy ez milyen hozzáadott értéket jelent, és hogy ez mennyire felel meg a jogi követelményeknek. Ezen kívül felkérjük a bizottságot is, hogy más szakpolitikai opciókat is vizsgáljon meg, aminek következtében a széttagoltság felszámolható. Így például aktívan lehetne szorgalmazni a határokon átnyúló szolgáltatást nyújtást, így például a légforgalom irányító képzése területén, és úgy gondoljuk, hogy az EU-s költségvetés egy nagyon hasznos és fontos eszköz lehet a szétagoltság megszüntetésére. Éppen ezért a 9-es ajánlásban azt fogalmaztuk meg, hogy prioritizálni kéne az EU támogatást a K plusz F területén, pontosan ezen célból. Az itt látható ábra azt mutatja be, hogy hogyan alakult a légforgalom irányítás az elmúlt 20 évben. A 90-es évek végén itt látható, hogy a késések milyen jelentősek voltak, ma már ezeket sikerült elfogadható szintre szorítani, különösen alacsony szintű volt a 2013-as év. Ez mindenféleképpen szükségesé teszi, hogy lépéseket tegyünk a légtér irányítás, a forgalomirányítás területén. A Cezár projekttel kapcsolatosan, mint ahogy említettem, a programok kialakítását és tervezési előkészületeit vizsgáltuk, ahol koordinációra lenne szükség a széttagolt K plusz F környezetben, ez egy komoly eredmény, hogyha a repterek, az NASP-k, a légitársaságok leülnének egy asztalhoz és koordinálnának. Auditorokként úgy gondoltuk, hogy rá kell mutatnunk arra is, hogy az EU támogatása a Cezárnak időben, körben és pénzügyileg is korlátozott volt. A definíciós szakasznak 2017-ben kellett volna lezárulnia, és a jelenleg folyó megvalósítás, telepítési szakaszban már nincs szüksége EU támogatásra. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a Cezár egy nyitott projekt, a teljesítmény célok némileg csúsztak a 2020-as évhez képest 2025-ig, és a közös vállalkozás EU támogatása további forrásokat feltételez. Tehát úgy gondoltuk, hogy fontos hangsúlyozni, hogy itt egy nyitott végű projektről beszélünk, és a hetes ajánlásunkban arra szólítunk fel, hogy az EU támogatást felül kéne vizsgálni, a K plusz F területén tekintettel a hosszú távú jellegre. És hogyha elfogadjuk azt, hogy a K plusz F ezen a területen hosszú távú, akkor két dolgot kell figyelembe venni. Először is azt, hogy az EU-nak be kell avatkoznia, támogatnia kell ezt az erőfeszítést, másodszorban pedig egy ideiglenes struktúra, mint a jelenlegi közös vállalkozás megfelelő-e a célok szempontjából. És annak ellenére, hogy itt most már egy hosszú távú erőfeszítésről beszélünk, a közös vállalkozás elszámoltathatóságát erősíteni kell, annak érdekében, hogy az eredeti tervet teljesíteni tudjuk. A K plusz F-nek fontos, hogy, hogy az, az ATM koncepciónak megfeleljen. A közös vállalkozáson belül a defragmentációs célkitűzést kell elsősorban szorgalmazni. A közös vállalkozás számos K plusz F projektet ölelt fel, és mi azt szeretnénk, hogyha ezek közül azok kapnának prioritást, azok a megoldások, amelyek legjobban alkalmasak a defragmentációs cél elérésére. Ennyit kívántam volna elmondani az ajánlásaink kapcsán, amikre Pufán úr is utalt, úgyhogy köszönöm a figyelmüket. So, uh, please. Köszönöm szépen. Most akkor a következő előadónknak adom át a szót, aki Románia helyettes nagykövete itt az Európai Uniónál. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ezen a műhely találkozón részt vehetek, uh, tagállamként is, illetve majd azt is figyelembe véve, hogy nem sokára, hat hónap elteltével az Európai Unió tanácsának elnökségét Románia hazán fogja vinni. Rögtön rá is térnék a mai témánkra, a a szesz és a CESAR is megváltoztatta az európai légiforgalom kezelését. Románia támogatja a technológiai fejlődést, és reméljük, hogy minél több megoldás a gyakorlatban is megvalósul. Üdvözöljük a számvevőszék jelentését a Single European Sky kezdeményezésről, és valószínűleg 2019-ben majd mi is kiadunk egy dokumentumot, egy értékelést. Persze nagyon sok kényes szempont van, a nemzeti, a regionális érdekek, költségek, környezetvédelem, biztonság, a forgalom szintje, illetve a különböző üzleti modellek. Az értékelés során az EGNOSZ lefedettséget feltártuk, mint problémát, illetve a nyilvánra, nyilvánosságra hozatali eljárások kapcsolatos nehézségeket a GNSS-ben. A keleti térség országai nem megfelelő színvonalon vehetik ezeket a szolgáltatásokat igénybe, többek között Románia, de más országok is, és fontos, hogy megfelelő megoldásokat találjunk a B242B változat végrehajtására. A Cezár most az utolsó szakaszába érkezett, a végrehajtási szakasz tehát ugye a gyakorlati megvalósítást jelenti. Románia ugyanúgy, mint más tagállamok, nagyon jól teljesítő ATM infrastruktúrát épít ki, és az utasforgalmat kezeli. 2017 óta a Nemzeti légitársaság a Hungarokontrolla és a Panszával, lengyel és magyar partnereivel együtt a SESZÁR struktúrájának a része lett és ebben a közös vállalkozásban tehát képviselői is vannak. A nemzeti vállalatunk részt vesz tehát a Cezár célkitűzések végrehajtásában, és a Horizont 2020, illetve a CEF, az Európa összeköttetését szolgáló eszköz finanszírozta ezeket. Az egyik a SWIM projekt, a rendszer szintű információkezelés, a másik pedig a SPICE projekt, ez utóbbit egy CEF alapon keresztül támogatják, és teljesítmény alapú navigációs rendszert valósít meg a legújabb technológia felhasználásával a modern gépekben, az útvonal, illetve a légtér optimális kihasználását célozva több tevékenységet is végrehajtunk a GNSS alapján, hogy optimalizáljuk a légtér használatot, és 17 román lég, repülőtér már megtapasztalta a pozitív eredményeket. A GNSS-re kutatás is alapul, és azt hiszem az által elmondottak jól példázzák, hogy hogyan lehet figyelembe venni az Európai Bizottság programjai és a nemzeti programok közötti szinergiákat. 2000 15-től indul egy program, amely, indult egy program, amely a légi közlekedés irányításának a hatékonyabbá tételét célozza, és a Cezár által meghatározott új infrastruktúra koncepciót valósítja meg. Teljesíteni fogjuk tehát a Cezár követelményeket, akkor lesznek, lépnek ezek életbe, amikor a rendszer működésbe áll a funkcionális légtérblokk az tulajdonképpen a jogszabályok egyik következménye. A nemzeti szolgáltatókkal javult az együttműködés, és ki is emelhetjük, hogy az FRA első szakaszának a végrehajtása nagyon jól sikerült, még két szakasz van, és a légtérfelhasználók előnyére vált ez a program gyakorlatilag 24 órás végrehajtásra számítunk. Ez két dologtól is függ, hogyan tervezzük a légtérhasználatot, hogyan irányítjuk a forgalmat, illetve milyen új technológiákat használunk, az Airground, a Datalink és más technológiák. Az FRA végrehajtása kor figyelembe kell venni majd a tapasztalatokat a jövőbeni elemzéshez. És természetesen ez nyilvánvaló, hogy támogatjuk az SES-t és a Cezárt is, ezt talán nem is kell megemlítenem, de az biztos, hogy csak akkor lesz valódi hozzáadott értéke mindennek, hogyha szinkronizáltan alkalmazzuk úgy, hogy a helyi igényeknek is megfeleljen minden. Köszönöm szépen! Most pedig Cornelis úr következik a bizottság képviseletében, parancsoljon! Köszönöm szépen, Marinescu úr, és szeretnék én is köszönetet mondani a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak az elnökasszonynak, de önnek is, Marinescu úr, hogy ezt az alkalmat biztosították a számunkra, hogy az egységes égboltról és a technológiáról eszmét cserélhessünk. Szeretnék az előttem szólóknak is köszönetet mondani. Köszönöm Pufán úr, Máleiro úr, Nagykövet úr az elmondottakat. El kell mondjam, hogy nagyon jól működünk együtt egyébként a számvevőszékkel, és nagyra becsüljük a szemvevőszék ajánlásait, amelyek megfogalmazódtak a jelentésben. Ezek segítségével jobban látjuk, hogy hol tartunk, és milyen irányba kellene erőre haladnunk. Az ajánlásokat pedig beépítjük a munkánkba. Nagy elvárásokkal indultunk neki 2004-ben ennek a munkának. Hát az elvárásaink azok tulajdonképpen még mindig nagyok, de a tapasztalatokból fontos tanulni, levonni a következtetéseket és garantálni a teljesítményt, illetve azt, hogy a jó irányba haladjunk előre. Néhány szót engedjenek meg arról, hogy szerintünk hogyan kellene eljárni. Van egy fontos elem, amely kiviláglik itt a vizsgálatokból, az egységes égbolt az még mindig nagyon aktuális és érvényes projekt. Tehát ez szükséges, ebben egyetértünk, úgy látom, senki nem kérdőjelezi ezt meg. Tulajdonképpen önmagáért beszél mindez Európa, kis kontinens, hogyha repülési szempontból nézzük, légiközlekedési szempontból, és sok navigációs szolgáltatója van, úgyhogy együtt kell működjünk, hogy a rendszer működőképes legyen. Ez kétségkívül mondhatom. Az európai együttműködés tehát nagyon fontos. Az egységes égbolt projekt jó eredményeket hozott. A biztonsági szint megmaradt, illetve javult, a késedelmek csökkentek, a környezetvédelmi teljesítmény is javult, ahogy hivatkozott erre már itt valaki, a legalacsonyabb szintre estek a késések néhány évvel ezelőtt, és most egy kicsit növekednek, mert újra erősödik a forgalom, és ez fontos figyelembe venni a jövőben is. Tehát a célkitűzésünk, ugye járatonként fél perces késés, amelyet a mostani jelentéstételi időszakra szabtunk, nem teljesül. És ez mindjárt kapcsolódik is az egyik fő témához, amit ma megvitatunk, a rendszerben rejlő kapacitás. Ahhoz, hogy a kapacitást bővíteni tudjuk, időben beruházásra van szükség, reagálni kell a keresletre, és úgy kell megtervezni az európai légteret, hogy ez megvalósulhasson, illetve modern technológiákat kell alkalmazni. Ez tehát a gondolkodásunk egyik területe az értékelésünk egyik területe a másik, a környezetvédelmi hatás, itt is sikerült erről lelépést elérni, ez mindig fontos volt az Egységes Égbolt projektben. A járatok hatékonysága, tehát hogy minél kevesebb kerülő utat kelljen tenni, 5,5%-ról 2,84%-ra csökkent ez, néhány év alatt a múltban. Miért említem ezeket az adatokat? Azért, mert készítettünk egy tanulmányt erre az időszakra vonatkozóan, és pontos számadatokat rögzítettünk. Mindenféle innováció hozzájárult ehhez, például a Free Router Space, de látjuk azt is, hogy a légtér felhasználói igyekeznek a járatok költségét optimalizálni, és így a legrövidebb útvonalat használni. De van még javítani való a hatékonysági oldalon. Az ATM használatának költségét sikerült megállítani, és az általunk tanulmányozott időszakban, 2012 és 2015 között, ahonnan a számadatokat mondtam, nominális értelemben is csökkentek ezek a költségek. a tervezett tőkebefektetés késlekedett, és ez kihathat a modernizáció sebességére, tehát az ATM modernizálásának a sebességére. Ezt is fontos figyelembe venni, és fontos erről beszélni a mai műhely találkozón, mert ez befolyásolja a kapacitásbővítést a jövőben. Egyetértünk tehát a számvevőszékkel abban, hogy vannak gyenge pontok, ahol még lépni kell, és azt is tudjuk, hogy nincs elég kézzelfogható bizonyíték a valódi, a töredezettség valódi megszüntetésére, a teljesítmény javulására, és vannak strukturális kérdések is, amelyeket meg kell oldanunk annak érdekében, hogy a célkitűzéseket elérjük. Úgy gondolom, és ez el is hangzott, hogy eredetileg voltak időkorlátozások a Cezár projektben, de tulajdonképpen most már rá kell döbbenjünk, hogy az egységes égbolt az egy generációs projekt, folyamatos, állandó erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a céljait elérjük. Nem csak fenntartható és kemény erőfeszítésre, hanem koordinált erőfeszítésre is, és egyébként több eszköz is a rendelkezésünkre áll. Vannak jogszabályi eszközök, végrehajtási rendelkezések, standardok, technológiai műszaki programok, operatív intézkedések, mint például a hálózatkezelő munkája, vannak pénzügyi ösztönzők, mindegy, hogy ez a kutatási költségvetés vagy a CEF, vagy pedig a díjazási rendszer, amelyet megvalósítunk, tehát tényleg nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre. Azt kell, hogy garantáljuk, hogy ezek szinergiában működjenek együtt egymással. Néhány szót akkor a technológiai oldalról az ellenálló képességet és a kapacitást szeretnénk megteremteni, amelyre a jövőben szükség lesz, akkor fel kell gyorsítanunk az új technológiák végrehajtását, bevezetését, a modernizációra nagy szükség van az egységeségbolt projektben. Szolgáltatásorientált üzleti modellek, nyitott architektúra, interoperabilis és méretezhető rendszerekre van szükség, a műholdakat már említette nagykövet úr, digitális platformok, kommunikációs technológiák, amelyek már a teljesítményüket bemutatták más ágazatokban, például a távközlésben, ezekre mind-mind szükség van. Fel kell hagyjunk tehát az egyéni személyre szabott megoldások alkalmazásával, illetve a régi rendszerek alkalmazásával, amelyek a töredezettséget okozzák. A régi infrastruktúrát nem érdemes karbantartani, mert ezek csak néhány régi gépet szolgálnak ki meg kell, hogy szüntessük a kommunikációs és navigációs átfedést is, ne legyen duplán, ne, zajon, ne bonyolodjanak duplán ezek a tevékenységek. Több projektet is végrehajtunk, és a projekt tervezője és a projekt végrehajtói közötti koordinálás nagyon fontos. Fontos, hogy a minden szereplőt bevonjunk, mindegy, hogy a hatóságokról, a légitársaságról, vagy a technológia gyártóiról van szó. Mindannyiuknak van szava a közös munkában, és hogy merre megyünk előre. Végül pedig jogszabályi oldalról a Basic Single Sky, tehát az alapvető egységes égbolt jogszabály átfogó kell, hogy legyen megfelelő célokat kell, hogy megfogalmazzon, amelyekhez a szükséges eszközöket is rendelkezésre bocsátja. A bizottság több évvel ezelőtt tette egy javaslatot, amely sajnos elakadt a tanácsban, és az SES e 2 plusz több aspektusra továbbra is érvényes, tehát ezt újra le tudjuk tenni az asztalra, közben pedig a légi közlekedési utaszállítási ágazat sokat fejlődött, a forgalom hatalmasat nőtt, Európában volt a legnagyobb növekedés az elmúlt időszakban, erre egyébként nem is számítottunk néhány évvel ezelőtt. Emiatt tehát támogatjuk az Európai Parlament erőfeszítéseit, amelyeket Marinescu képviselő úr vezet. Ha ez a szöveg továbbra is szolgálja a célját, akkor új lendületet lehet adni neki, fel lehet frissíteni. Igyekszünk ezt a gondolkodást azzal is segíteni, hogy létrehozzuk a bölcsek munkacsoportját, nagyon sok információval és tapasztalattal rendelkező szakértőket kerestünk meg, hogy ezt a csoportot létrehozzuk, ők a munkájukat a nyár végén fogják megkezdeni. Felhasználják majd a számvevőszék jelentéseit és vizsgálatainak eredményét, illetve annak a tanulmánynak az eredményét is, amely az európai légtér architektúrát vizsgálja. Ez már zajlik, az év végére készül el. Ezek a szakértők az ATM tervet is felfrissítik, illetve a terület szereplőivel találkoznak is majd meghallgatásokon. Az alapvető kereteket kell tehát aktualizáljuk, az SES e rendeletet, és a jövőben így tudjuk biztosítani a rendszer ellenálló képességét, a kapacitásbővítést, és így tudunk, így tudjuk megoldani a problémákat, legyen ez bármilyen fajta fennakadás, személyzethiány, és így tovább, mindezt úgy, hogy a lehető legköltséghatékonyabban működjön az ágazat. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a modern technológiákat minél hamarabb bevezessük, szolgáltatás alapú rendszereink legyenek, és a rendszerben az együttműködés erősödjön. Azzal is egyetértek, hogy az együttműködés formáját javítani kell, az eredetileg tervezett fab-ok -ok nem a legtökéletesebbek. A koordináció tehát a tágabb európai légtérben nagyon fontos, és mindehez a megfelelő pénzügyi ösztönzőkre és eszközökre van szükség, valamint jogszabályi eszközökre. Ez a mi célunk, hogy ezt mind együtt megvalósítsuk, végrehajtsuk a parlamenttel együtt, és remélhetőleg, ha egyszer a tanács készen áll, akkor ott is beindulhat a munka. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen meghatározta, hogy meddig tarthat és hogyan folyhat. Ne felejtsük el a Salzburgi Ausztriai látogató csoportunkat, a Salzburgi Egyetem közép-európai Tanulmányi hallgatóiról van szó. Örülünk, hogy itt vannak. Az Eurocontrol képviselője tartja meg a következő előadást. Köszönöm szépen elnök asszony a lehetőséget, és azt is, hogy lehetőséget kapok arra, hogy hozzászólhatok az egységes európai égbolt megbeszéléséhez. Több szlájdot is készítettem, szeretném ezeket felhasználni most az előadásomhoz. Az Eurocontrol a teljesítmény értékelést a, már régóta alkalmazza az ATN-nél, szeretném meg pozitívommal kezdeni az egységes európai égbolt az elmúlt években sok pozitívumot hozott. A 2008 és 2015 közi fej, közti fejlődést látják. Azért 2008, mert ez volt a legutóbbi közlekedési csúcs a válságot megelőzően, és 2014, mert ez volt az, amikor szinte visszaállt a közlekedés a 2008-as szintekre. Ez tehát a két igen hasonló közlekedési színvonalt képviselő dátum. Az elért teljesítmény a két dátum között 40%-os javulást mutat a, a repülés hatékonyságában, az üzemanyag felhasználásra ennek közvetlen kihatása van, sokkal a közvetlen járatok is növekedtek. Csökkent 40%-kal a késő járat is. 5%-os a, a navigációs költségcsökkenés, ez nem is volt betervezve. Pozitív hatása van a, hálózati, a hálózati menedzser létrehozásának, amit az Európai Bizottság indított el, és a díszabás szabályozás is segítette a légiközlekedési szolgáltatók költségnövekedését kézben tartani. A hálózatmenedzserek, a teljesítmény és a díszabás szabályok azok, amelyeket az egységes európai jégbolt sikerének tekinthetünk. A következő ábrán már azt mutatom be, hogy 2016 óta teljesen új helyzettel szembesülünk. A jó hír ennél az, hogy a közlekedés növekedése, a légi közlekedés növekedése újra megjelent, a rossz hír pedig az, hogy kezdettől fogva egyfajta torlódásos helyzet alakult ki. Nincsen semmiféle támogató kapacitás, amivel a forgalom növekedést megoldhatnánk. Tavaly például 2017-ben jelentősen növekedett a közlekedés 4%-kal, de a nyári csúcs már igen súlyos torlódási helyzeteket idézett elő a legnagyobb forgalmú európai repülőtereken, és itt kellett ráébredjünk arra, hogy hamarosan komoly helyzettel fogunk szembesülni. Nos, ez visszaigazolódott 2018 első hónapjaiban. A közlekedés növekedése 3-4 százalék között volt az első két hónapban. Ne feledjük el azt sem, hogy az előrejelzés a következő évekre folyamatos növekedést, évi kétszázalékos folyamatos növekedést mutat. Ez szinte 30 százalékos növekedéshez vezethet 2024-re a 2016-os helyzethez képest. Tehát a, a plusz közlekedés, amit szintén irányítani kell, az lényegesen lényeges lesz. Ez a legutóbbi helyzet a késlekedések terén, áprilisi késések. Az egy évvel ezelőttivel összehasonlítva a megduplázottak a késések. Ez egy nagyon komoly helyzet, a csak 4%-os járatnövekedéssel, mint egy 100%-os késés növekedés. A késések száma 100%-kal növekedett. Persze nagyon sok vihar volt, a, az időjárás az remélhetőleg csak egy ilyen egyszeri negatív hatást jelent, de a 2000 2018-ra való előrejelzés és mintegy 50%-os teljes évre vonatkozó e, késés növekedést mutat. Ez e, a, fe, a járathalmozódásnál 4%-os járatnövekedés, a késésekben 50%-os növekedést eredményez. Persze nagyon sokféleképpen lehet az ilyen torlódásos helyzeteket feloldani. Az egyik az az, hogy új technológiai megoldásokat alkalmazunk, amit a Cezár program is biztosít. A Cezár, ahogy látják az ábrán, valóban igen komoly új technológiai és operatív megoldásokat kínál a légtér kapacitás javítására. A, a légtér fejlett, rugalmas alkalmazása, a dinamikus légiforgalom kezelés, a a légiforgalom irányító központok közötti együttműködés, a az idő különválasztása, a teljes repülőtér irányítás, és egy sor egyéb részlet van, amiről most nem fogok beszélni. A Cezár közös vállalkozásának is van egy előadása, tudom, ahol sokkal részletesebben fognak majd beszélni ezekről a megoldásokról. Nos, tehát a Cezár igenis adott ad technikai megoldásokat, és a prioritás, illetve a kihívás most az az, hogy ezeket meghal, megvalósítsuk, alkalmazzuk. Ez persze sokkal nehezebb, mert be kell vinni az iparba, figyelembe kell venni a 41 eurókontroll tagállamot és az Európai Unió tagállamok adják persze ennek a magját, de mégis úgy gondolom, hogy elfogadható az, hogy igenis szükség van arra, hogy felgyorsítsuk a végrehajtást. Uh, Nikola Varansko uh, will tell us... Nikola Vasco pedig majd uh, néhány perc múlva arról fog beszélni, hogy a Cezár végrehajtásával hol tartunk. Az utolsó ábrán pedig az új kihívásokat tartalmazza, az új, igen komoly feltorlódásos helyzetet, amely a késlekedések növekedését okozza. Hiszünk abban, hogy az európai ATM testületeknek erősíteni kell a szerepüket, természetesen az Európai Bizottságnak vezető helyen helyet kell elfoglalnia, de a Cezár közös vállalkozásnak is. Először is a, az Európai Mestertervet aktualizálni kell, és talán a, át kell a hangsúlyt fejeznie a légtérkapacitás növelésére, további K plusz F-re, új Cezár megoldásokra. A végrehajtásnál a, a bevezetést és alkalmazást kezelni kell, tanúsítani kell az új megoldásokat, hiszen a biztonság mindig kritikus, és az előfeltétele egy-egy megoldás alkalmazásának. A, a teljesítmény ö, alapú megközelítést erősíteni kell az értékelésnél, különösen a, a légiforgalom irányításnál, és az Eurocontrol az Eurocontrolt, mint technikai, operatív szakértői központot tessék használni, hiszen mi támogatást tudunk adni az összes AT, korábban nem, említett ATN légiforgalom irányító szervet. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Marinescu úr, köszönöm elnök, azt mondja, én is szeretnék néhány szót szólni elnézést, hogy kért, késtem, de egy másik ülésen vettem részt, és köszönöm szépen a meghívottaknak, hogy részt vesznek ezen a workshopon. Külön üdvözlöm a nagykövet urat, ugyanis egy különös, különleges kérésem van hozzá. Mint ahogy Corneli úr is elmondta, a SES Plus rendeletet át kell vizsgálnunk, amit 2014 óta blokkol a tanács, és ez gyakorlatilag majdnem, hogy el is tűnt. Ennek a hivatalos indoklása a Gibraltári repülőtér volt, de feltetőleg más okok is meghúzódnak a háttérben. Egyes tagállamok is meghúzódhatnak e mögött. Ha megnézzük a szabályokat, a tanács nem tartja tiszteletben ezeket a szabályokat, ugyanis a tanácson belül szavazni kell, többséggel, nem egyhangúan, és az Egyesült Királyság tartózkodott. Tehát szerintem könnyen meg lehetne kezdeni a tárgyalásokat a parlamenttel. És ezt azért mondom, mert négy-öt évvel ezelőtt a körülmények másak voltak. Azóta a helyzet megváltozott. Sokakkal találkoztam ez alatt, az elmúlt egy év alatt. Miniszterekkel, bizottsági képviselőkkel találkoztam, és mindenki azt mondja, hogy tennünk kell valamit, ugyanis a jelenlegi állapotában a légtér két-három év múlva teljesen kaotikussá válik. És tehát mindenki tisztában van azzal, hogy tennünk kell valamit. A SESZ 2 pluszt kellene alapul használni annak átdolgozott, felfrissített változatát. Egy értékelésre már sor került, és ezért köszönetet mondok a számvevőszéknek, kiváló különjelentést készített, a másik értékelés pedig folyamatban van. Két évvel ezelőtt javasoltam egy kísérleti projektet, ami most már előre haladt a Cezár, illetve az Eurocontrol keretében. Úgyhogy az új javaslatainkat erre a két értékelésre építhetjük és természetesen a bizottság javaslata, a képviselők javaslatai, a többség támogatja ezt. Madridban találkoztam velük, úgyhogy szerintem most kiváló az alkalom. Nem engedhetjük meg, hogy ezt az alkalmat elvesztegessük. A nagykövet úr jó barátja lesz majd az osztrák elnökségnek, és gondolom meggyőzi majd őket arról, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat, azzal a célral, hogy le tudjuk zárni ezt a, az aktát. És még egyszer hangsúlyozom, hogy jelenleg folyik ennek az aktának az aktualizálása, számos új dolgot be kell építenünk, és ezt ezeknek az erőfeszítéseknek az utasok érdekeit, javát kell szolgálnia. Nekünk kötelességünk ezt megtenni. A Gibraltár kérdését meg lehet oldani, ha ez a dossziéban megtaláltuk a megoldást, akkor szerintem Gibraltár esetében is meg tudjuk találni a megoldást, anélkül, hogy bárkinek is borzolnánk az idegeit. Úgyhogy szerintem most kiváló az alkalom, és kérem, nagykövet úr, próbálja meggyőzni az osztrák barátokat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat ennek a fontos dosszénak a lezárása érdekében. Ez minden, mindenki javát szolgálná. Köszönöm szépen. aki már szólt, ki kíván erre reagálni? Nagykövet úr esetleg? Mint ahogy említettem, számomra nagyon érdekes ez a vita, hiszen mi veszük át a soros elnökséget a tanácsban, de természetesen én nem beszélhetek kötelező jeleggel a tanács nevében, sem az osztrák elnökség nevében. Tegnap találkoztunk a polgár elnökséggel, szorosan koordinálunk velük. Ez tulajdonképpen egy bianco kötelezettségvállalás, igyekszünk majd mindent megtenni annak érdekében, hogy a még nyitott doszékat le tudjuk zárni a mi mandátumunk alatt fél évben úgyhogy mi nagyon szorosan együttműködünk az osztrák elnökséggel, ugyanis összesen a jövő évben összesen két-három hónap áll rendelkezésünkre, tehát minél hatékonyabbak kell, hogy legyünk még idén. Remélhetőleg a feltételek adottak lesznek a SES 2 plusz kapcsán is. Még egy percre esetleg azt az üzenetet közvetíthetné, hogy mi jó tárgyalók leszünk. Én mindent megteszek, hogy jó legyek, rugalmas legyek, nem úgy, mint szoktam, és hogy megtaláljuk a közös álláspontot. Kíván-e még valaki ehhez hozzászólni? Nagyon gyorsan a bizottság részéről mi is osztjuk Marinescu által felvázolt célkitűzés, hogy minél előbb nyissuk újra, vegyük elő ezt a dossziét, hiszen a kapacitás korlátozottságával előbb-utóbb kezdenünk kell valamit a jövőben, és ehhez mint ahogy a számvevőszék is rámutatott, ehhez a rendeletet is felül kell vizsgálni, mert egyébként komoly késedelmet szenvedhetünk az ilyen értékes ajánlások meg tehát kapcsán. És köszönöm szépen. Akkor, ha nincsenek további hozzászólások, akkor folytassuk a napi rendi, a következő napi rendi pontot, mégpedig a Cezárral kapcsolatosan. Oh Peter Hotham vagyok, a Cezár közös vállalkozás helyettes ügyvezető igazgatója. Ez egy közös vállalkozásunk. Taking is in fact a union body. Uh, it's referred to in Article 208 in the financial regulations. A jogszabály 208-as pontjában találjuk meg azokat a rendelkezéseket, amelyek a parlament által jóváhagyott rendelkezések az egységes európai légtérrel és a légi közlekedési stratégiával vannak. Tulajdonképpen ez a mi munkáknak a kontextusát megadó jogszabály. A feladatunk a kutatásfejlesztés. el kell a K plusz F költésben a korábbi nem hatékony elemeket hárítanunk, és a feladatunk, hogy a, a, szüksége, a modernizáció szükséges K plusz F ö, intézkedéseket meghozzuk a mesterterv alapján, amelyet a tanács 2009-ben fogadott el a célok és a teljesítmény keretében. Az Egységes Európai Ég eh, technikai elemei vagyunk, és konkrét szakpolitika orientált lehetőségünk van az egységes európai égbolt műszaki pilléreként. A nemzetközi versenyképesség, CO2 kibocsátás, növekedés, innováció, a túlzsúfolt repterek, kiberbiztonság, szakképzett munkavállalók és a magas biztonsági normák fenntartása tartoznak konkrétan a munkánkhoz. Mi a modernizációs vízió? Igyekeztünk összefoglalni a zábrán, de megpróbálom bemutatni. A modernizáció kutatásról, beruházásról szól, amelyel, amelyet partnerségben akarunk felhasználni arra, hogy a valóban nehéz kérdéseket megoldjuk, mert hogyha nem lennének nehézek, akkor nem kellene partnerségben próbálni megoldani. Tehát olyan kérdéseket kell megoldanunk, amelyek nem könnyen oldhatók meg. Ezek befolyásolhatják az ATN szolgáltatások színvonalát, azokat, amiket olyan nagyra értékelünk. Ennek része az interoperabilitás az európai határokon és a világ többi részével. Ne felejtjük el, hogy globális ágazatról van szó. Információ megosztás, amelyel javítjuk a döntéshozatalt és a további automatizálást, megszüntetni az úgynevezett légtérsilókat, a, az áramokat, légiforgalmi áramokat, integrálni az összes légi járművet, járművet amivel a kereskedelmi célú közlekedésben jelentős növelést tudunk a biztonság megőrzésével kínálni. A szolgáltatási modell virtualizálása is feladatunk, hogy megfelelő ellenőr, ellenálló kép, képességgel rendeljük, de ki tudjuk használni a gazdasági előnyöket is. A légiközlekedés közössége, mint olyan, támogatja az európai ATN mestertervet. Ez határozza meg a modernizációs célokat, jövőképet, amiről már korábban beszéltünk. A mesterterv, ahogy önök hívják, a tanács 2009. március 30-án fogadta el, továbbra is életben van, és hivatalos konzultációk eredménye, amelyet az Eurocontrol és az Európai Bizottság folytatott egymással. A megoldások a kihívásokra igen jelentős K plusz ráfordításokat igényelnek, és számos partner elkötelezettségét. A folyamatos eredmények, amit a K plusz F a hálózati szint várható eredményére vonatkozóan végzett az európai mestertervel kapcsolatban, nos, ezek már meglévő, ez egy meglévő dokumentum. A a légiközlekedés változó fejlődő kontextusa olyan kihívás, amelyre az érintetteknek válaszolni kell, és az Európai ATMS terv alapján meg is kell tenni. Korábban beszéltünk már a kapacitási kihívásokról, környezeti kihívásokról, a költséghatékonysági kihívásokról és egymásra hatásáktól. Nem lehet az összeset egyszerre megvalósítani. Megfelelő egyensúly kialakítására van szükség. Már beszéltem a K plusz F ráfordításokról. E, nézzük akkor most meg ezeket a beruházásokat, és e, szeretnénk rámutatni arra, hogy az átlagos K plusz F e, az euronatikában a, az ágazat bevételének mintegy 5%-át jelenti. A például az Airbus nézem, ott 4,5%-os beruházást a bevételek 4 plusz 4,5%-át fordítják K plusz F-re. Az ATM-en belül ennek az 50%-át veszük, tehát 2,5%-ot. Még akkor is, hogyha más ágazatokbeli szervezetekkel hasonlítjuk ezt össze, akkor is alacsony. A Volkswagen több mint 5, Samsung 6%, Johnson Johnson 11% a gyógyszeriparban, és a high-tech ágazatok, Intel, Commuting 20, a bevételek, a nyeres 20%-át investálják, ez azt mutatja, hogy hol tart az ACM beruházás a nagyokhoz képest, vagy az átlagoshoz képest. Nagyon fontos, hogy a Cezár valóban optimalizálja a, az igen korlátozott K plusz F források felhasználását, és a koordinációs te, testületnek a feladata ez, hogy a lehető legtöbb széttörezedettséget elkerüljük, és a kutatásfejlesztést koherens irányban tartsuk. És ez az irány, a, iránt az Európai Mesterterv adja meg. Mintegy 140 megoldásról van szó, amelyel a mestertervben vázolt kihívásoknak, elvárásoknak eleget tudunk tenni. Ennek során segítjük az európai gazdaságot, és segítjük az Európai Uniót, hogy vezető szerepet kapjon a légiközlekedésben globális szinten is. Korábban már említettem a mestertervet ha ennek a, a múltját nézzük, akkor a Cezárral még 2007-ben alakítottuk ezt ki, 2009-ben a, a 320-as Európa Tanács határozattal jóvá hagyták a, a Cezár projekt kutatásfejlesztési részét. A baloldali apró képen azt látják, hogy a K plusz F tevékenység az idő során hogyan alakult a mesterterve meghatározottak alapján. Fent pedig a saját kutatási programokat látják, a 2020-ast. Mindkettő megfelelően illeszkedik a, a tervezett K plusz F tevékenységekbe, amit a tanács el is fogadott. 2009 és 10-ben a közös Cezár vállalkozás megnyerte az első elindított az első programot, ezt Cezár 1-nek neveztük el. 2010-ben volt az első független félidős értékelés. Az értékelés eredménye az volt, hogy megfelelő a végrehajtás, és folytatni kell a program megvalósítása érdekében. 2013-ban előkészítettük a Cezár közös vállalkozás kiterjesztését, a hátralévő időszakra. 2014-ben kibővítették a, a Cezár közös vállalkozás tevékenységét a, e, ahhoz képest, ahogy a mesterterben megállapodták, és 2014-ben bejelentettük a magas szintű programunkat, felszólítottuk a tagokat, hogy biztosítsák, hogy a mestertervet teljes mértékben teljesítjük, és az új kihívásokat, kihívásoknak a kiberbiztonsággal kapcsolatban különösen meg tudunk felelni. A Cezár közös vállalkozás 2015-ben megkapta a kibővített tagságát, 16-ban pedig 61 javasolt megoldásot tudtunk benyújtani, amit értékeltek, és a piaci bevezetésre alkalmasnak ítéltek 2024 ennek a határideje. Az utolsó ábrám arról szól, hogy mi az, amit a 61 megoldás jelent. Tulajdonképpen költséghatékony, koordinált K plusz F irányt határoztunk meg széleskörű partnerekkel a kiépítendő munka számára. Nemzetközi hírt, eh, hírnevet sikerült magunknak szerezni, ezen keresztül az EU-nak is. Ha megnézzük a a, a mesterterv globális ekvivalensét, akkor az nagyon érdekesen hasonlít az európaihoz, ami megjegyzem nem véletlen. A szinergiákat természetesen a pénzügyi forrásokban is kihasználjuk annak érdekében, hogy megfelelő K plusz F eredményeket érjünk el. Piacra kész értékelt megoldás katalógusunk van, a, ami EU-n belül és azon kívül is alkalmazható, igen jelentős előnyei vannak az ATM és az EU állampolgárok számára. A katalógus jobb oldalán, bocsánat, az ábra jobb oldalán látják, hogy a katalógus 11%-kal növeli a légi kapacitását, ami a, majd a, valahogy kiegyenlíti a késés kapacitásokat, 5%-os költségcsökkentést és 2,5%-os üzemanyag csökkentést, ami a CO2 kibocsátást is befolyásolja. A Cezár megoldások a 2020-as programról összességében olyan 135-140 megoldás, nagyságrendjét tekintve, és a cél az, hogy az ATMS tervnek a teljes hatáját lefedjük a munkánkkal. Két példa az eddigi megoldásokra, persze nagyon sokat tudnék említeni. Az első például a, a, az érkezéskezelés bővítése, ez nagyon fontos ha a késlekedés, a késést akarjuk csökkenteni, és a negatív környezeti hatásokat, hiszen a te az ez, a, ez az, ami a, az indulástól a megérkezésig teljes koordinációt jelent. A második egy teljesen más megközelítés, az a, a, a távirányításos virtuális irányító tornyok. Ezzel új piaci lehetőségeket is nyitunk meg, a vállalkozás új lehetőségeit. Eh, van persze benne egy ilyen diszruptív elem is. A megoldások tehát vegyesek, teljes teljesítőképességet biztosítanak, de vannak benne diszruptív vagy romboló elemek is, amit azt jelenti, hogy meg kell változtatni a jelenlegi munkamódszereket, ügymenetet. A 2020-as program, ez a következtetés, amelynek célja, hogy véglegesítse a K plusz e F tevékenységeket, amelyeket a mestertervben, a 2009-ben elfogadott mestertervben meghatároztak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor jó volt a beruházásunk, jó helyre raktuk a pénzt, folytassuk. Marinescu úr kapja meg a, köve, a szót. Thank you. Jó napot kívánok, mondja Varinszkó úr. Köszönöm szépen Marinescu úrnak és a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak azt, hogy a Cezár deployment menedzsere is hozzájárulhat ehhez a műhely találkozóhoz. A Cezár GU és a Cezár DM-et meg kell különböztetni. Én a Cezár Deployment Manager vagyok, tehát a DM az a gyakorlati átültetéssel foglalkozik ezzel a szakasszal. Ez a workshop arról szól, hogy milyen eredményeket ért el a Cezár, és nagy örömmel mondjuk el az észrevételeinket, hogyha bármit ugye foghatóan tapasztalunk, az a végrehajtási szakaszban lesz. A kutatás, fejlesztés és a gyakorlati végrehajtás közötti kapcsolat tehát nagyon fontos. Ebben a kontextusban a Cezár megoldásokról szóló legutolsó dia, amelyet kollégám Péter mutatott, nagyon jól illusztrálja a Cezár GU és a Cezár DM közötti kapcsolatot. Néhány számadatot, tényt hadd osszak meg önökkel. Ez a realitást mutatja jelenleg. Ez egy fiatalabb projekt, mint a kutatásfejlesztés három évvel ezelőtt indult be. Ettől függetlenül elmondhatjuk ma, hogy egy igen átfogó, még azt is mondanám, hogy egyedülálló európai ipari partnerségé nőtte ki magát, amely 85 partnert fog egybe, a 28 EU-s tagállamban, plusz még más államokban is. Több végrehajtási projekten dolgoznak ezek, 32 Cezár megoldást hajtanak végre a tagok. Ezen a képen lehet látni a végrehajtó partnereink logóit. Egy logóra felhívnám a figyelmet, a Cezár DM logóra, egyedülálló partnerség ez a partnerségen belül. Tulajdonképpen az NSP, a légitársaságok és a repterek egy részhalmaza úgy döntött, hogy a bizottság ezen kihívására reagál, és vezető szerepet fog játszani. Ők megszervezik a Cezár végrehajtását, és önállóan kezelik is ezt. Miért? Azért, mert ugyan EU-s támogatásról beszélünk, ez inkább azt szolgálja, hogy az ágazat befektessen ezekbe az elengedhetetlen lépésekbe, az ATM rendszer modernizálásába. A teljesítmény a cél, amelyet vizsgálunk, és persze maga az ágazat, az érintettek itt a kulcsfontosságú szereplők. A kísérleti projekt 70%-a, de talán el is kell, hogy mondjam, hogy mi is ez a kísérleti közös projekt. Ez az ATM mestertervnek egy része, tulajdonképpen a legfontosabb operatív változás, kihívás, amelyet végre kell hajtanunk. EU-s jogszabályról van szó. És a Cezár DM a Cezárnak ezt a részét kell, hogy végrehajtsa. 2,5 milliárd eurós befektetésről van itt szó. Ide tartozik több Európai Uniós támogatás, körülbelül 1,1 milliárd euró értékben. A teljesítés. Azt hiszem, ma délután elmondhatjuk, hogy a teljesítés a fő témánk. Én tényleg úgy érkeztem erre a műhely találkozóra, hogy adatokat, tényeket hoztam magammal. Említettem már, hogy 300 projektből 21 már lezárult 18 EU-s tagállamban. Mit jelent ez konkrétabban a teljesítményre nézve? Ezen a dián láthatják, hogyha azt nézzük, hogy mi az, ami lezárult, akkor 200 millió eurós befektetés a 2,5 milliárdból már hozzájárult ahhoz, hogy a teljesítmény javuljon. Itt láthatják az idei számadatokat, ezen a dián nem fogom felolvasni valamennyit. Egy-két példát említek, az operatív hatékonyság, az 602 ezer percet jelentett, ezt körülbelül 23 millió euróra lehetne eh, pénzben megfogalmazni. A projektek értéke körülbelül 36 millió euró. Hogyha a 2030-ig elért előnyöket próbáljuk értékelni, akkor sokkal to- tovább vagyunk az eddigi befektetéseknél, tehát több értéket teremtünk, mint a befektetés. Ez is bizonyítéka annak, hogy a Cezár működik, és a becslések, a befektetés az a várt eredmények alatt található. Persze semmi sem tökéletes, lehet javítani. Ami biztos, az az, hogy az alapok, amelyre a további, amelyekre a további fejlesztéseket építeni szeretnénk, az az, hogy azok az ágazati szereplők erős EU-s felügyelettel. Meggyőződésünk, hogy az Európai Bizottságnak az a döntése, hogy az ágazatot állította középpontba, a legjobb megoldás volt, és ebben az irányban szeretnénk folytatni a munkát. A 19 tagunk határozott üzenete ez, hogy ilyen irányban folytassuk a munkát, és a Cezár DM-et így hajtsuk végre de itt is van még bőven tennivaló, a töredezettséget már többen említették ma délután. Ez az egyik fő probléma, ez az a csata, amelyet meg kell nyernünk a jövőben, a szokásos üzletmenetet ez akadályozza ugyanis. Jobb, ko, jobban koordinált, jobban szinkronizált megoldást kell végrehajtanunk, amely a töredezettséget csökkenti, megszünteti. Jobban kell ösztönözni egyébként a Cezár megoldások végrehajtását is, amelyeket az SGU elfogadott. Meg kell, hogy legyen az akarat, világosan kell, hogy fogalmazzunk, a kutatást, fejlesztést és a gyakorlati végrehajtást jobban kell egymáshoz igazítani. Ami elhangzott, és ezzel abszolút egyetértünk, úgy gondoljuk, hogy az egységes európai égboltról van itt szó, tehát határokon átnyúló infrastruktúráról. Ezen a területen még mindig hiányzik a jól látható, azonosítható európai ATM architektúra. Ez könnyítené a következetes megvalósítást Európa szerte. Az ATM modernizáció egyre inkább arról szól, hogy nem helyi szintű végrehajtás, hanem Európa szerte hasonló végrehajtás kell, hogy megvalósuljon. Reméljük, hogy a keretek meg lesznek, amelyek ezt segítik, talán kevesebb projekt, de egyre több érintett fél bevonásával, korlátozott számú projekttel nagyon világosan meghatározott közös célok felé. Még egyszer köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszámolhattam arról, hogy most hol tartunk. Valóban szeretném határozottan azt az üzenetet átadni önöknek, hogy a Cezár teljesít, és azt az üzenetet is, hogy az ágazat továbbra is szeretné az általa vállalt szerepet megtartani, így folytatni a munkát. Vannak lehetőségek arra, hogy a jövőben javítsunk a, javítsunk a helyzeten, hogyha az európai szereplők valamennyien közösen dolgoznak. Köszönöm szépen! Auf jeden Fall. Köszönöm szépen. Még ö, ö, nagyon ritkán fordul elő, hogy nem, hogy túllépnék a hozzászólási időt, hanem rövidebben szólnak, és akkor most megadnám a szót Carlos Salazar úrnak. Ez, ez a nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy megszervezték a szakbizottságban ezt a workshopot, és köszönöm a jelentéstevőnek, Marinesco úrnak is a munkáját. Először is köszönet a számvevőszéknek a külön jelentésért. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kiváló anyag. Szeretnék gratulálni, ugyanis nagyon átlátható, világos módon mutatnak be egy meglehetősen nehéz témát, és aki az egységes európai égbolt kezdeményezés iránt érdeklődik, ez mindenféleképpen egy kiinduló pont kell, hogy legyen. Már néhány éve vizsgáltuk az ATM-et két csomagban az ügynökségünk belül. Nézzük az első ábrámat. Itt a következőről van szó. Itt látható az, amit a hatékonysággal kapcsolatosan a számvevőszék megállapított, nevezetesen a biztonság ellenőrzésével kapcsolatosan. Ezen az ábrán, ami egyébként az ügynökségünk legutolsó évi jelentésére épül, a függőleges oszlopok, azok a területek, amelyeket mi felügyelünk. Az első függőleges oszlop a működés, a repülési engedélyek, az orvosi szempontok, a repüléssel kapcsolatos berendezések, a navigációs szolgáltatások és a földi ellenőrzés. A klassz E, tehát az egyes osztály, ez a standardizációval függ össze, a D osztályban pedig azok a megállapítások találhatók, ahol a biztonsági indikátorok szerepelnek, és a következőben pedig azok a területek szerepelnek, ahol azonnali biztonsági fellépésre van szükség. A stabilizációs felügyelet 2012-ben kezdődött. Az atm kapcsolatosan eléggé konzisztens a tendencia az elmúlt öt évben. Ez az a terület, ahol a legtöbb megalapításunk volt. És ezen kívül az elmúlt években, amikor nem nőtt jelentősen a forgalom, a megalapításaink ugyanazt a tendenciát követték, ami eléggé aggasztó, hiszen tudjuk, hogy idén már a forgalom jelentősen megemelkedett, és már idén volt egy G-osztályú megállapításunk az ágazatban. Tehát biztonsági szempontból ez egy fontos elem, ami alá húzza annak szükségességét, hogy sürgősen változtatnunk kell, eh, ahhoz, hogy a kezdeményezés eredményes legyen. A külön jelentést, a számbevőszék külön jelentését elolvastam, illetve a bizottsági beszámolót is, és eh, ennek alapján eh, pozitív módon eh, próbáljuk meghatározni, hogy az EASA hogyan járulhat hozzá az erőfeszítésekhez. Itt látható, hogy a szétagoltságot rendszeresen egyetműködések alapján felülről kiinduló lépésekkel próbáljuk kezelni. A számvevőszék is rámutatott a nehézségekre, az illetékes hatóságok milyen nehézségekkel néznek szembe a monitorozás területén, helyi szinten ez nem csak természetesen a repülésre vonatkozik, az erőforrásokat jobban ki kell használni, itt például a technikai személyzet közös felhasználása vagy alkalmazása jöhet szóba lehetőségként, és az új rendelet is további lehetőség összegeket teremthet. Az EASA rendeletet a közelmúltban át dolgozták, és múlt héten a Strasburgi plenáris ülésen a többség ezt elfogadta. Jövő héten pedig a tanács elé terjesztik ezt a rendeletet. A hármas ajánlat szerint nekünk segítenünk kellene a kapacitás bővítést. És az ügynökségünk a nyolcas ajánlás kapcsán, az elszámoltathatóság fokozása kapcsán lehetünk pozitív hatással, itt megfelelő megoldásokat kínálatunk a K plusz F területén, és egy versenyképes környezetet teremthetünk egyelőre az európai és intézményi szinten is megfigyelhető a fragmentáltság. Marinescu azzal fordult a bizottsághoz, hogy a SESZ 2 plusz csomagot vizsgálja felül, és kínáljon jobb megoldásokat. Az ATM-mester tervet összhangba kell hozni az Európai Repülési Biztonsági Tervel. Ez utóbbi egy együttműködésen alapuló dokumentum, a tagállamok és az EASA közös együttműködésében dolgoztuk ki a biztonság kezelése érdekében. A tagállamok feladata, kötelezettsége, hogy saját hatáskörükben megfelelő biztonsági terveket készítsenek. Az EASZ-val együttműködve meg kell határozni az egyértelmű és kötelező jellegű célkitűzéseket, és fontos, hogy a két dokumentumot úgy hozzuk összhangba, hogy a rendszer egészét koherens módon tudjuk kezelni. Itt nem a gazdasági hatékonyságról beszélünk pusztán, a biztonságnak természetesen mindig vannak gazdasági kihatásai is. Úgyhogy az EASA támogatására számíthatnak a rendszer továbbfejlesztése kapcsán, és változatlanul szeretnénk az együttműködés szellemében tovább dolgozni a biztonság fokozása, a hatékonyság fokozása érdekében. Köszönöm szépen, mindezt az európai polgárok javára köszönöm én is. A következő hozzászóló Prizinotti úr, meglehetősen nehéz kiejteni, tudom. Um, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a szakbizottságnak, és hogy ezt a szimpóziumot ebben a nagyon fontos pillanatban szervezik. A Menától vagyok, amely Olaszország beli szol, öm, ellenőrző szolgálat és a, az Egységes Európai Égbolt megvalósításának tehát a, a felgyorsítása alapvető érdekünk, a legfontosabb intézményekkel együttműködünk e házból is. Az első dolog, amit mindenképpen ki kell, hogy emeljek, az egy általános megjegyzés, mert értenünk kell, hogy mi a nagy kép. A kép az az, hogy a technológia és a közlekedési infrastruktúra dámai módon fejlődik minden módozatban, tehát nagyon fontos kihívásaink vannak. A gazdaság növekedésével a nagyobb kapacitásra és nagyobb biztonságra van szükség. Ezen kívül úgy, új ügyfelek is, kuncsaftok is vannak, 2,2%-kal növekszik a járatok száma, tehát nem csak, hogy több, hanem komplexebb is a forgalom. És a kihívások, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat feldolgozni, a K plusz F és alkalmazási szakértők azt mondták, hogy egy teljesen új technológiai elvárás van ezzel kapcsolatban. A kihívásokkal kapcsolatban még a regionális, globális stratégiák nem igazából állnak egy vonalba a, cél, a végcélt tekintve. Sőt, mm, egyfajta diszruptív pillanatban vagyunk, mert minden egyes ágazatban nagyon erősen fejlődik a digitalizáció, a virtualizáció és az automatizálás. Tudjuk, hogy a technológia igen gyorsan változik, és ez a fajta diszrupció, ez a rombolás tulajdonképpen a fő célt is befolyásolja, ahogy Carlos kollégám mondta, egyértelmű, hogy integrációra van szükség. Lehet persze ezt erőltetni, és semmit nem elérni, de létre lehet hozni, még úgy is, hogy teljes és zöggenőmentes legyen a működésben az új technológiák alkalmazása. Az Európai Bizottságon keresztül a Cezár testület ezt teszi a beruházási ciklus hossza az függ a diszruptív technológiáktól, néha ezek az időtartamok nem, fekszenek meg, nem felelnek meg a növekvő forgalom elvárásainak. Mit kell tegyünk? foglalkozni kell azzal, hogy milyen technológiáink vannak, erről már beszéltünk a nyílt architektúrákról, növekvő szolgáltatásokról, mindenről beszéltünk már, mindent meg kell határozni, és meg kell határozni, hogy milyen stratégiai választásokat kell, választások, választásaink vannak. Ösztönöznünk kell, foglalkozni kell, a szervezeten belül is, el kell kötelezni őket a technológiai vívmányok mellett. A szolgáltatások mellett ugye ez egyik dolog, hogy a műhold alapú rendszerekbe investálunk. A, egy olyan vállalattal is együttműködünk, amely már ez év végére, nem tíz év múlva, tehát a diszrupció már itt van, tehát már most ide, ez év végére olyan felügyeleti rendszereket fog tudni bevezetni, ami a világ minden egyes pontján nyomon tudja követni a maga berendezéseit, és ez egy alapvető változás. Erről muszáj beszélni ösztönözni és támogatni kell ezeket a határon átnyúló tevékenységeket is. A másik dolog pedig a konszolidáció és az ágazati vagy ipari együttműködés, vállalatok együttműködés. Ez több, mint a szlogen. Ösztönözni kell a technológiai integráción keresztül, mert csak így lehet ösztönözni kell az ilyen jellegű partnerségeket megfelelően javított, továbbfejlesztett jogszabályokkal. És aztán mindennek a célja, ami már van az ágazatunkban, az a PPP, a magán és az állami együttműködés. A vállalatokat támogatni kell, hogy, össz, hogy felnövelhessék, növelhessék a kapacitásaikat, és az intézményeknek pedig ki kell nyújtani a karjukat, hogy segítsék ezeket a vállalatokat, hogy célba érjenek. A kincs, ez a kincs, ami jelenleg a kezdünkben van. Ez, és úgy gondolom, hogy ennek tükrében Európa olyan eszközökhöz jut, olyan forrásokhoz, amelyeket Európán kívül is el tud majd adni. Tehát hadd mondjam a felszólalásom végén, hogy minden más közlekedési módozattól tanulnunk kell, hiszen az ők is hasonló a mentek keresztül. A következő ábrámon azt néztem meg, hogy milyen kérdésekben volt sikerünk a múltban, és mivel ösztönözhetjük a munkát. Az egyik fő következtetésem az, a, az két dolog. Az egyik a, a digitalizáció, virtualizáció és automatizáció, amivel az adatok legjobb felhasználását tudjuk elérni. Ez a tevékenység most már itt van a Cezárban, ösztönözni kell, támogatni. Úgyhogy határozottan arra van szükség, hogy ez a munka prioritást kapjon a tevékenységei között, mert csak így tud a teljes integráció sikeres lenni. És természetesen, mivel az adatok is mozognak, a, a kommunikációs eszközök is mozgásban vannak, azaz fel kell gyorsultani a, a modernizáció folyán, folyamán nem csak a repülőgépeinket, mert ugye most már 150 km per órával mennek, hanem a műholdas technikákat is, mert ezzel lehet a radikális fejlődést elérni, és olyan dolgokat is alkalmazni, ami már a Földön megvan, de, a gyorsít, de ha felgyorsítva magunkkal tudjuk vinni. Ezek a kulcsterületek, ahol az összes szervezet támogatására szükség van. Melyek a segítő tényezők? Egy már van egyfajta korporatív környezet, ezt e, együttműködő környezet, ezt meg kell erősíteni. A mm, közös felfogást erősíteni. Az Európai Bizottság az elmúlt években óriási erőfeszítéseket, tíz évben óriási előfeszítéseket tett azért, hogy ezt a fajta ipari ki, konfigurációt kialakítsa, és ez nagyon fontos. Aztán természetesen a szabályozói keret is segít. Az ipar az in, nem tudja megmondani, hogy milyen legyen a szabályozói, de, vagy nem mondhatja meg, de a gyakorlati választás az már megvan, de reál értelemben még ezt nem szentesítették. A technológiai fejlődés, az operatív működés, olyan fejlődés, amit nem szeretnénk, hogyha intézményi köteleze, kötelezettségekhez vezetne, vagy ezen keresztül kellene ezt elérni, nem? Valószínűleg fel kell ismernünk bizonyos dolgokat, ez természetes, ösztönöznünk kell bizonyos eredményeket, és a szabályozói evolúció az egységeségből plusz, vagy más formákban alapvető. Nem csak a legmagasabb szintről fontos a támogatás, hanem a jogszabályok végrehajtási szintjén is. Olyan stratégiai intézkedésekre van szükség, amelyek végül egész Európa majd együtt visz. Ezt kell ösztönözni. És aztán még egy dolog, bár nem a végére kellett volna hagyjam, azt hiszem, hogy ma már mindannyian igen erős infrastruktúra beavatkozást látunk, emberi beavatkozást, elhangzott már a kollégák részéről is, drámai technológiai evolúció előtt állunk, minden mindenkit befolyásol ebben az ágazatban, aki dolgoz, és erősnek kell lennünk, párhuzamos munkát kell folytatni annak érdekében, hogy a munka teljes legyen. Ez alapvetően fontos, mert csak így tudjuk a legbiztonságosabb szolgáltatásokat biztosítani. Mellesleg, hadd mondjam el mindenkinek, különösen az osztrák egyetemi barátaimat, hogy a a 2017 volt a legbiztonságosabb év a légi közlekedésben. Óriási erőfeszítések eredménye ez, mindannyiunk közös erőfeszítése volt. Nos, ez csak egy ábra most, amit látnak, de fontos, amit mond. Már minden megvan ahhoz, ami a defragmentációhoz szükséges. Kicsit bonyolult, de megvannak a Földön a hálózatok, a, a repülőgéphez kapcsoló hálózatok, a fizikai adatfeldolgozás, az alkalmazás szintjén és a kutatás és fejlesztés szintjén is mire van szükség, felgyorsítani és ösztönözni mindazt, ami ezen az ábrán van. Úgy gondoljuk, hogy ezt csak akkor lehet meg elérni, hogyha képesek leszünk arra, hogy megértsük és egyetértsünk abban, hogy bizonyos dolgokat a földön kell hagyni, bizonyos dolgokat pedig továbbvinni. Mit szeretnék következtetésként, összefoglalóként elmondani? Először is az, hogy alapvetően fontos az, hogy mindannyian megvédjük mindazt a jót, amit eddig elértünk, és ennek alapján olyan stabilitás legyen az intézményekben és a, az ágazatban, ami tovább viszi a munkát. Stabil fejlődés infrastruktúrára van szükség, stabil szervezetekre. A kutatásfejlesztéshez, az alkalmazáshoz és a szükséges támogatástól, az eurokorcsoktól, jogszabályalkotóktól, stb. Alapvetően fontos az is, hogy a technológiai fejlődést támogassuk, segítsük az, a vállalatokat, hogy konszolidálják a technológiai infrastruktúrájukat. A finanszírozást meg kell tartani, és stabil finanszírozást kell az ágazat számára biztosítanunk. Ez az Európai Bizottságnak is egy üzenet, biztosítani kell, azoknak a helyét is, a munkáját, akik ezteket a célokat elérték, egyébként a motivációjukat vesztik. A, a hosszú távú beruházási ciklusok folyamatos fejlődésében a szabályozói környezetet is biztosítani kell az intézmények részéről, a parlament, tanács, bizottság részéről, mert így lehet csak a szabályozói platformot megerősíteni, és biztosítani, hogy mindaz, ami nem hasznos, amit nem használnak, amit csak lelassítják adott esetben a sikeres végrehajtást, az egységes eh, égbolt vég, sikeres végrehajtását, azokat kivegyék, és ahogy Marinescu úr is mondta, az egységeség volt 2 plusz, az egy olyan lehetőség, amit ki kell használni. Erről persze dönteni kell még, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy sikeresen valósítsuk meg az egységeség volt programot. Köszönöm. Mi köszönünk önnek. Én elérkeztünk a kérdésekhez. Conclusions, yeah? Questions. Ah, questions. So, jó, kérdések? Nem, nekem nincs kérdésem. Ich hab ne... Nekem van. Das um, war schon interessant. Nagyon érdekes volt, persze attól eltekintve, hogy a közlekedési szakbizottság lett volna ezért a, ebben illetékes kérdés, hogy hogyan tudjuk mi segíteni ezeket a dolgokat. Nagyon érdekes gondolatok voltak, de mit várnak a költségvetés ellenőrzés szempontjából? Mi az, amit mi tudunk tenni azért, hogy az egységes európai ég volt tovább fejlődjön? Ez a, mert ugye ez a közös szándék. Valaki erre vonatkozóan tudna mondani valamit? Önkéntesek először. I can give an answer. Marinescu úr, én tudok válaszolni erre a kérdésre. Ha megnézik a szemvevőszék jelentését, akkor ott ajánlások szerepelnek. Van egy nagyon veszélyes kérdés. Azt mondják, hogy talán ki kellene értékelnünk a Cezár finanszírozását 2024 után, azért, mert hiányoznak az eredmények, ugye? Tehát azt hiszem, hogy ebben segíthetne a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság, hogy azt mondjuk, hogy a pénzösszegek hatékony felhasználását szeretnénk, úgyhogy kérem, legyen meg a megfelelő szabályozás, amely biztosítja a pénzösszegek felhasználásának lehetőségét hasznos céllal. Igen, ennek a jó célnak van egy apró bibéje, hogy nevezetesen ezen a területen jól működött eredményeink voltak, és akkor most további eurókat erre fordítsunk, Celler úr. Úgy gondolom, hogy az előkészületek jók voltak, és az előadások is bemutatták. Szerintem itt az politikai akarat hiányzik és ez a szűk látókörűség a biztonságot is érint, és a biztonság területén is valahogy át kellene hidalni. Ez a tagállamokon múlik. A teljes Egyesült Államokban egyetlen egy felügyeleti hatóság van, és ez így jól működik nálunk a kollégák is mondták, a nagy légitársaságok 860 kilométert repülnek, és egy óra alatt három államon repülnek át, és ott mindegyik államban külön-külön biztonsági hatóság működik, tehát a személyzet is hiányos, több száz járat esett ki pusztán eh, amiatt, mert nem volt eh, elegendő személyzet, 1600, 16 eh, ezer járat, bocsánat, és rengeteg késésre is sor kerül, és ez nagyon gyakran fordul elő. Tehát itt úgy gondolom, ez az, amiben tehetnénk valamit, és nem mondhassa senki azt, hogy az alapok nincsenek meg nekünk, tehát e- ezen a területen kell folytatnunk a munkákat, e, az egységes égbolt e, területén, tehát még egyszer a politikai oldalról is valamit teljesíteni kéne, hogy az elfogadott jogszabályok végrehajtása megtörténjen, és akár a felügyelet nyilván állami szervezet, állami hatóság keretében történik, de nagyon fontos, hogy komoly gazdasági károkat is okoz az, hogyha járatokat törölnek, vagy át kell irányítani bizonyos járatokat. Igen. Madam Chair, I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt mondanám, hogy hát Marinescu úr szerint ez egy veszélyes kérdés. Szerintem ez egy fontos és szükséges kérdés. Dolgozunk azon, hogy a jövőre vonatkozó javaslatokat kidolgozzuk, tehát a következő pénzügyi keretek időszakára. És szükséges lesz hatástanulmányokat is készíteni, hogy valóban bemutathassuk, hogy mik a célkitűzések, és igazoljuk a fellépéseket, az adófizetők pénzének felhasználását. De már most tudok mondani két dolgot, ami alátámasztja mindezt. A kutatási programok átfogó keretei között, hogyha van európai kutatási politika, akkor ez az a terület, amely elég jól megfelel a koordinációnak. Koordinált erőfeszítésre van ugyanis szükség. Nem lehet egyetlen egy cég vagy egy magánszemély aki önállóan képes lenne erre az ilyen technológiák kifejlesztésére. Tehát ezt együttműködve lehet csak kialakítani. Több szereplő van itt, már említettem, hogy, hogy a 28 tagállamon kívül még több navigációs szolgáltató van, a gyártók, több ország működik velünk együtt, több légitársaság, és ők mind-mind a saját terükön, területükön meg kell, hogy tegyék a lépéseket annak érdekében, hogy ez a technológia váltás, amelyet az ENA képviselője említett, ENAV képviselője említett, megvalósuljon. Itt jön tehát be a képbe az Európai Kutatási Keretprogram, amely ösztönzi ezeket a tevékenységeket. A második fontos elem, amelyet már most meg tudok nevezni, és ez is kollektív fellépés, tehát ez az, hogy a technológiát új digitális szintre emeljük. Itt is mindenkinek lépni kell, viszont nem élvezheti majd mindenki azonnal ennek az előnyeit. Lesznek olyan szereplők, akik ezekből a befektetésekből csak hosszú távon látják majd a hasznot, nem mondom, hogy negatív üzleti hatásai lesznek ennek, de hogyha nem teszi meg mindenki a szükséges lépéseket, akkor az egész rendszer nem tud átállni. És azt hiszem, ez alátámasztja azt is, hogy miért van szükség állami beavatkozásra. Hogyha az egyes egyének számára negatív ez az üzleti mérleg, de a közösség számára pozitív, akkor meg kell valósítani ezeket a lépéseket. És mindezt észbe kell tartanunk a jövőre nézve, amikor a támogatástról döntenek. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a témához? Látom, hogy nem nagyon beszédesek ma érthető módon. Szeretném megköszönni önöknek eh, a tájékoztatást, az előadásokat, hozzászólásokat, nagyon hasznos volt, és mindenféleképpen tudjuk, hogy nekünk is van feladatunk, ezen a talatunk. Köszönjük szépen, hogy ide fáradtak, időt áldoztak erre a workshopra, és a két jelentéstevő kimentette magát, amit tudomásul veszek, úgyhogy ezzel elérkeztünk az ülés végéhez. Mára és holnap 9 órakor folytatjuk. Köszönöm.